három sürgősségi témában a 122-es cikk alapján. Először is a jogvédők és ellenzéki aktivisták helyzete Kambodzsában és Laosban témában. A témában először Argentini asszonynak adok szót, ő a téma előadója másfél percben. Köszönöm, elnök úr. A zöldek nevében szeretnék még Kambodzsában és Laosban a cukoripar problémáival is foglalkozni. A szemkal szemben tehát természetesen fel kell lépnünk, de nem sokat tehetünk, viszont a multinacionális cégekkel szemben azért fel tudunk lépni. A kambodzsai textiliparban a minimum bér egy negyede csak annak, ami az élethez minimálisan szükséges. Nők és lányok a textilgyárakban nem tudják fenntartani a családjukat ebből a pénzből. A kizsákmányolás az erőszak egy formája, és kambodzsai helyzet a kizsákmányolással függ össze. A Támogatjuk a német és a holland kormányt, akik és felszólítjuk Kambodzsát, hogy olyan minimumbért fizessenek, amelyel az emberek biztosítani tudják az élelmüket, és eh, ki, át kell számítanunk azt, hogy itt eh, Európában a túlolcsó eh, textil áruk gyakorlatilag is változtatni kellene. Fenntarthatóvá kell tenni a termelést Kambodzsában és Laoszban, elüldözik az embereket a földjeikről, és ez is erőszak. És az előállított cukrot, például Coca-Cola előállítására is előállítják, de etanol előállítására is, és ez ez azt jelenti, hogy mi is érintetek vagyunk abban, hogy ezekben az országban elűzik a parasztokat a földjükről. Még jó hír, elnök úr, hogy a Coca-Cola bejelentette, hogy eh, nem eh, csinálja ezt tovább. Köszönjük szépen, Sargentini. Asszony, Kaiser asszonynak adok egy percben szót. Múlt júliusban a választásokról a helyi és nemzetközi megfigyelők arról számoltak be, hogy az ország stabilitása megborult, és a tüntetéseket elnyomták, főleg azokat üldözik, akik a textilipari munkások mellett álltak ki, márpedig a munkakörülmények mindig is rosszak voltak, de az utóbbi években sokat romlottak, részben az európai megbízások körülményei kapcsán is, és ebből politikai probléma lett, de hogy Sargentini asszony is elmondta, itt az európai felelősség is felmerül, hiszen mi továbbra is mások nyomorából hajtunk hasznot. Kambodzsában, Bangladeshez hasonlóan a, a munkavállalók jogait meg kellene védeni, erre egy tervet kéne kidolgozni, ezt követeljük. Demokratikus reformokat és szociális-gazdasági reformokat követelünk, amelyek az ország stabilitását helyreállíthatják, és nemzetközi vizsgálatot követelünk a csalások, a választások kapcsán elkövetett csalások ügyében. Köszönjük szépen, Kaiser asszony, most Sáke kolléganőnek adok szót. Köszönöm, elnök úr, biztos úr, kollégek, tudjuk, hogy az emberi jogokat lábbal tiporják Kambodzsában, független vizsgálatra lenne szükség. A tüntetéseket erőszakkal vérbe folytják. Több halott és sérültje volt a legutolsó demonstrációnak is. Sokakat bebörtönöztek, akik a szabadság terén, szabadság parkjában tüntettek. Helyre kell állítani az ellenzék szerepét Kambodzsában és a politikai palettán egyensúlyt kell teremteni az ország fejlődése érdekében. Az EU-nak is le kell vonnia a saját tanulságokat, és az európai és nemzetközi szégeket arra kell ösztönöznünk, hogy ha ott vásárolnak be, akkor méltó béreket fizessenek a munkát végzőknek. A Hansen kormánynak pedig a saját alkotmányát és a nemzetközi szerződéseket be kell tartania, hiszen ezeknek aláírója. A laoszi helyzetről is szólnék néhány szót. Nagyon aggaszt minket az emberi jogi helyzet, és felszólítjuk a laoszi kormányt, hogy Szombát Szomfone tartózkodási helyéről tájékoztassanak minket, és az eltűnésének körülményeit hozzák nyilvánosságra. Köszönöm szépen, Sáke asszony. Most Zandegád asszony következik két percben. Tak, formand. For anden gang inden for et år. Egy éven belül már másodszor foglalkozunk itt az Európai Parlamentben egy állásfoglalás kapcsán Szabad Szamfon ügyével. 2012 December 15-én Szomfont elrabolták Vientánban egy rendőrállomáson, és azóta sem bukkant fel. Miért foglalkozunk ismét ezzel a kérdéssel? Azért, mert szombat, mielőtt eltűnt, békés módon emberi jogi környezetvédelmi ügyekben exponálta magát az Európai egy fórum szervezésébe kezdett, és ezt a fórumot sikerült is megtartani röviddel az elrablása előtt. Tehát szombat mindenképpen szimbólummá vált Laosban és Ázsia többi részében az elnyomottak szemében. nagyon fontos figura. Szombat nem szabad, hogy elfelejtsük, ami vele történt, azt, hogy eltűnt, és fel kell deríteni transzparens módon eltűnésének az okait. Saját magam is ősszel, amikor Laosban jártam, tapasztaltam, hogy milyen, mennyit romlott az ottani helyzet. A laoszi nagykövetnek, brüsszeli nagykövetnek írtam egy levelet, és 2013. június 17-i keltezési az utolsó levél, tehát fél évvel ezelőtt történt az utolsó lépés, ami botrány. Mi a dolog felderítését követeljük, és hogyha nincs nyomozás, akkor ez az ország nem válhat az emberi, emberi jogi tanács tagjává. Szombatnak, családjának és Ázsiában az emberi jogokért küzdőknek a szolidaritásunkat garantálni kell. Köszönöm. Sandegard, kollega Tenok úr. 27 éve van erős ura Röngcsán szemében eh, Kambodzsának, és eh, egyre nagyobb a nyomor, egyre nagyobb szükség van arra, hogyan a vitában is erre sokan felhívták a figyelmet, hogy változzon a helyzet. Egyre nőtt az erőszak, az ellenzékkel szemben. 2014-ig terjesztették a mostani kormány hatalmát. Öt textilgyárban a tüntetőket kormánybiztonsági erői egyszerűen legyilkolták. Kommunista diktatúra volt korábban Kambodzsa, most pedig a polgárjogi aktivisták ellen, Szombat Szomfon ellen léptek fel elsősorban a kormányerők. Nemzetközi segítségre van van szükség. Persze az Európai Unió is javíthatna még a dolgokon, például feltételeket szabhatna, polgári és emberi jogokhoz kapcsolhatná az ezen országoknak nyújtott pénzügyi támogatást. Köszönöm szépen, Telek úr. Most másfél percben Lisek úrnak adok szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Valóban jó dolog az, hogy még egyszer megvizsgáljuk a kambodzsai és laoszi helyzetet. Ugyanis az ottani helyzet teljes mértékben elfogadhatatlan mindannyiunk számára. A legutóbbi választások nem feleltek meg a nemzetközi sztenderdeknek. És ezután tömeges tiltakozások, demonstrációk kezdődtek meg, részben a kormány által fenntartott tehát a ruhagyárak dolgozói, illetve a politikai helyzet miatt. A rendőrség és a különleges erők több aktivistát is megöltek, és sokakat meg is sebesítettek. Ezek olyan kérdések, amikre koncentrálnunk kell, ezekre rá kell irányítanunk a figyelmet, és fel kell szólítanunk Kambodzsa kormányát arra, hogy oldja meg ezt a helyzetet, kezdjen el párbeszédet folytatni az ellenzékkel, és azt is gondolom, hogy a főképviselőnek figyelnie kellene ezt a helyzetet, mégpedig rendszeresen. Remélem, hogy a külön kiküldött ott léte megoldja majd a helyzetet. Szombat szomfon helyzetét a hatóságoknak tisztázniuk kell, és nekünk ezt figyelnünk kell. Köszönjük szépen, Liszek úr. Most a frakciók által kérült felszorulók következnek. Parancsoljon A Gambocsan Köszönöm szépen. Kambodzsában és Laosban is emberi jogi aktivistákat fogtak le közös állásfoglalási indítványunkban, azonban ki kellett emelnünk a munkaerőpiaci helyzetet, mert ezek az ellenállók munkaügyi kérdések kapcsán tüntettek. Most Fonfemben több mint 23 embert állítottak bíróság elé. A megmozdulások teljesen szelídek voltak, erőszakmentesek, túlzott, fölösleges erőszakkal lépett föl a rendőrség velük szemben, öten meg is haltak. Laosban pedig Szombat Szomfone helyzete aggasztó, 13 éve aktivistaként dolgozik Szombat Szomfone a civil társadalom és a szegény lakosság érdekeiért. Eltűnt, nem tudjuk, hogy hol van, ki kell ezt deríteni. Köszönjük szépen, Ezája kollega. Most Szenszcsin kollégának adok egy percben szót. Mikro? Kérjük kapcsolja be a mikrofonját. Köszönöm. Kambodzsa ö, lakossága nagy szegénységben él, óriásiak a jövedelmi különbségek. Van, aki, sokan vannak így, napi egy dollárból él Január 3-án a rendőrség rátámadott a békés tüntetőkre, öt embert megöltek, 30 megsebesítettek. Ezért követeljük a kambodzsai hatóságoktól, hogy vizsgálják ki ezt az ügyet, a fellépést, hogy jogos volt a, a fegyverhasználat. Az emberi jogi aktivistákat, akiket pedig lefogtak, engedjék szabadon ugyanis a békés demonstráció joga a kambodzsai polgárokat is megilleti, a saját alkotmányuk alapján is. A júliusi választások tavaly pedig valószínűleg sok mm, kritikát vonhatnak maguk után, a föld tulajdon jogot pedig nem garantálják a helyi lakosoknak. Fel kell függesztenünk kapcsolatunkat Kambodzsával, keményen kell föllépnünk egyértelműen. Köszönjük szépen, Sensén asszony. Emlékeztetem önt is, és valamennyi kollégánkat, hogy ne olvassák föl a papírra leírt három perces szövegeiket egy perc alatt, sokkal több értelme van, ha normál beszéd tempóban beszélnek, mert akkor meg is értik esetleg önöket, és a tolmácsok is képesek lesznek tolmácsolni önöket. Janúnak adok szót egy perc. Köszönöm, elnök úr. Már beszéltünk ebben a házban szombat szomfon ügyéről, és azt kell mondjam, hogy sajnos semmi sem változott és az a légkör, amelyet az ő elrablása létrehozott, az még mindig uralkodik. Sőt, egyre rosszabb a helyzet, ugyanis a a rendőri szervezetek még mindig uralmuk alatt tartják a polgárokat a valószínűleg csalással megnyert választások után. Az emberjogi hatástanulmány kapcsolatban az a helyzet, hogy nem engedhetjük meg, hogy magáncégek kiakolbólítsanak embereket a földjükről kártérítés nélkül. A liberálisok és demokraták ma azt kérik, hogy legyen kötelező igazolni, hogy semmilyen kilakoltatás nem történt teljes kártérítés nélkül. Ez a feltétele bármilyen kedvezménynek, amit a vállalatoknak nyújthatunk. Köszönöm szépen. Daniel kollega, Migalski kollega következik másfél percben. Köszönöm, tisztelt képviselőtársaim! Az egyik előttem szóló kollega már elmondta, hogy Szombat Szomfon úr kérdésével már másodszorra foglalkozunk. Ez természetes, hiszen eh, az emberek azt várják el tőlünk, hogy következetesen lépjünk fel, ha valahol jogsértés történik, olyan embereknek a jogait is sértik meg, akikért mi is felelősséggel tartozunk. Ami közös Kambodzsa és Laos esetében az, hogy mind a két esetben emberi jogokról van szó, és emberi jogi aktivistákról, akiket, akiket sérelem ér az emberi jogokért folytatott küzdelmet folytatni kell. A tagállamok és a főképviselő asszony mindent meg kell, hogy tegyen annak érdekében, hogy ebben a két országban segítsen az emberjogi aktivistáknak pénzügyi, valamint erkölcsi támogatást is megérdemelnek ezek az emberek. Köszönöm szépen, Migalszki úr, Paska képviselő következik másfél percben. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr. Úgy tűnik, hogy sok országban demokratikus mozgalmakat támogatunk. Azaz, ezeknek az ország, ezen országok vezetői előtt világossá kell tenni, hogy az EU azért támogatja ezeket az országokat, hogy eh, civilizált eh, kormányzás jöjjön létre, ne a biztonsági erők, hanem az emberek kezében legyen a döntés a békés tüntetők elleni támadások, vagy a textilipari munkások elleni támadások eh, az állam csődjét jelentik, és eh, megbocsájtatatlan, ami történt az ellenzék megfélemlítése, a, vá- a választási eredmények eh, meghamisítása, olyan súlyos problémák, amelyeket nem szabad sehol sem tolerálni. A politikai-gazdasági befolyásolási lehetőségeink révén el kell érni azt, hogy változzon meg a helyzet, jobb körülmények között dolgozzanak a munkások a textilgyárakban. Ez az, azért is fontos, mert az, amit előállítanak, az a mi piacainkra kerül. Úgy gondolom, diplomáciai szolgálatok kapcsolatokat is jobban fel kellene használni, jobban kell kommunikálni ezen országok vezetőseivel, hogy enyhüljön a konfliktus. Köszönöm, most pedig Klász képviselő másfél percben. Köszönöm, elnök úr. Laos egy szocialista, egy párti ország, Kambodzsát a Human Rights Watch emberi szervezet úgy írta le, mint egy széli kommunista Wehrmacht módszereket alkalmazó ország. Tehát olyan országokról van szó, ahol az úgynevezett valóságban is működő szocializmus most egy nagy akcióba lendült, és mindenütt megsérti az emberi jogokat. A kommunistáknak sok helyet sikerült az ideológiájukat az emberi jogokkal és a demokráciával valahol összhangba hozni. És még többről van szó. Jobban kizsákmányolják a munkásokat, mint a, kom- mint a kommunista országokban, tehát a, a piacgazdaság elemeit is beengedték, és egy nagyon furcsa ideológia alakult ki Kínát említhetném, de Kambodzsát is, ahol a textil munkások tüntetését nagyon brutális módon verték le. Négyen haltak meg, sokan súlyosan megsebesültek, és még mindig több tucat ember van jelenleg is börtönben. Két dolgot tehetünk. Mindenek előtt az ASEAN platformját kell felhasználnunk arra, hogy vádat emeljünk a bűnösök ellen, másrészt pedig nem szabad fejlesztési támogatást adni addig, amíg ezek a problémák fennállnak. Köszönjük szépen, Klejsz úr. Most Korhalasz önnek adok szót egy percben. johtajat olivat tapaamassa meppejä syksyllä ja tapaamisissa kävi... Köszönöm. Az ellenzék tagjai szeptemberben találkoztak, és ahogy ezt önök is tudják, őket nagyon egyértelműen fenyegetik jelenleg is. Demokratikus segítségre van szükségük. A szakszervezeti tagok, az ellenzékiek nyomás alatt állnak. A kormány nyomozásokat folytat ellenük, és korlátozza a függetlenségüket. Az ellenzék képviselőit meghallgatták az erőszakos cselekményekkel kapcsolatban, noha azoknak semmi közük nem volt azokhoz a tüntetésekhez, amiken ők részt vettek. El kell érnünk, hogy a lehető leghamarabb választások legyenek, mégpedig egyenlő alapokon, és a bebörtönzött szakszervezetieket a lehető leghamarabb ki kell szabadítani. Átlátható vizsgálatokra van még szükség ezzel kapcsolatban. Köszönjük szépen, Korhola asszony. Most egy percben Stevenson úrnak adok szót. Köszönöm, elnök úr. Szeretném jelezni a tiltakozásomat az ilyen sürgős vitákkal kapcsolatban. Tragikus körülmények között elrabolták Szomfone urat, és erről már korábban is vitatkoztunk itt a parlamentben. A textilipari dolgozók elnyomása Kambodzsában nem olyasmi, amit figyelmen kívül hagyhatunk. De mm, helyezzük a dolgokat perspektívába. Hét túszt ejtettek a kampasrati mészárlás során szeptember 1-én, ebből hatan nők voltak, és még mindig nem tudjuk, hogy ők hol vannak. Velük mit teszünk? Irakban polgárháború dúl, Szíriában vérfürdő van jelenleg is, menekültügyi válság, bombázás és támadások sújtják Beirutot és Libanont nap mint nap. Miért nem ezeket kezeljük sürgős kérdésként? Legyen egy kis arányérzékünk, elnök úr. Köszönjük, Stevenson úr. A bejegyzett felszólalókat hallottuk, most a spontán felszólalások következnek. Kukán kollégának adok először szót, egy percet kap mindenki. Köszönöm szépen, elnök úr. Csatlakozom a kollégákhoz, és a kambodzsai laoszi emberi jogi aktivisták megvédését követelem. Mindkét országban nagyon fontos lenne, hogy a polgárok demokratikus képviselete álljon. Szükség van arra, hogy felhívjuk a világ figyelmét erre a problémára. Ö, embereket fognak le titokban, elrabolják őket, az Európai Parlament feladata, hogy ezekre a visszaságokra felhívja a figyelmet. Kambodzsában erőszakos összetűzésekre került sor, januárban többen meghaltak. De 2013-ban a választások kapcsán is sok tüntetés volt, amiket levertek. A választások menete tudhatóan szabálytalan volt, és Szombat Szomfón esetét pedig külön ki szeretném emelni, aki a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaságban emberi jogi harcos, és őt is eltüntették. Köszönjük, Ukán úr, most Tarabella kollégának adok szót. Tisztelt elnök úr, keverjük itt az embereket. Kambodzsáról kéne elsősorban beszélnünk. Szombat Szomfón ügye is fontos, de mert azért, mert a két ország egymáshoz közel van, az még nem, jelent, nem ok arra, hogy ne beszélj, együtt beszéljünk róluk. A textilmunkások megmozdulása csak jobb béreket követeltek, öt halál esetben torkollott, és több tucat ember megsérült, nyilvánvaló, hogy a jobb munkakörülményekről való tüntetés nem indokolja a véres fellépést. A kambodzsai alkotmány alapján sem indokolható ez. A békés tüntetésnek helyet kell adni. A kambodzsaiak egyébként a kambodzsai kormányt tehát fel kell szólítani arra, hogy valamennyi polgár, és különösen a szegény munkavállalók érdekeit vegye, vegye figyelembe, akiket a multinacionális cégek közvetetten kizsákmányolnak az országban. Köszönjük szépen, Terabella úr. Most végül jöttem neki a szünök adok szót a spontán felszólalók közül utolsóként. Arvoisa puhemies, tekstiilityöllä Elnök úr, a textiliparban dolgozó munkavállalók, és általában a munkavállalók helyzete sok országban nagyon rossz, még uniós tagállamokban is és az EU tagállamok nagyon sok textilipari terméket importálnak ezekből az országokból, Made in Cambodja jelzésű termékeket sokan visel, viselünk. Nem tudom, hogy az EU fontolóra vette az, hogy azokat a termékeket, amelyeket különböző fejlődő országokból importálunk, hogy megvizsgáljuk ezen termékek esetében, hogy vajon a minőségük mellett azt is meg kellene vizsgálni, hogy rendben vannak-e a munkavállalói jogok, hogy azokban a gyárakban, ahol ezeket a termékeket előállítják, megfelelőek-e a munkakörülmények, és hogyha európaiak a vállalatok tulajdonosai, akkor fel is kell lépnünk. Elnök, köszönöm, jöttem ki hogy ezzel lezártuk a hozzászólásokat, és Kalasz biztos úré a szó. The President, honorable... Elnök úr, tisztelt képviselők! Üdvözöljük azt, hogy egy sürgősségi állásfoglalást kíván elfogadni az Európai Parlament Kambodzsával és Laosszal kapcsolatban. Ami Kambodzsát illeti, júliusban voltak a parlamenti választások, és az Unió hangsúlyozta a gyülekezési szabadság és a tiltakozási szabadság, illetve a szólásszabadság fontosságát. Közvetlenül a választások után és azután, hogy az elnökség, úgy, az ellenzék úgy döntött, hogy bolykottálja a választásokat, az Unió felszólította az összes pártot, hogy egy békés megoldást próbáljanak találni, és így oldják fel a politikai padhelyzetet. A legutóbbi incidensek nyomán, amelyek január 2-án és 3-án történtek, az Unió mélységes aggájait fejezte ki az erőszakos tüntetés és a túlzott erőszak alkalmazásával kapcsolatban, ami emberéleteket is követelt. Az Unió közelről követi Samrinz és Kem Szokha ellenzéki vezetők helyzetét, illetve a szakszervezeti vezetők helyzetét is. Január 14-én a Phnom Penhi bíróságon volt egy tárgyalás, és ezzel kapcsolatban a kambodzsai belügyminisztert is megkerestük. Kambodzsa politikai biztonságának szempontjából nagyon fontos, hogy a szociális párbeszédet helyreállítsuk az állami és más szektorok között. Delegációi révén az Unió jelentős szereplő volt Kambodzsában, a legutóbbi eh, textil megállapodás előkészítésében, amelynek keretében egy eh, ILO eh, ellenőrzésnek vetették alá magukat. Ez az új program magában foglalja azt is, hogy nyilvánosan megnevezik majd azokat az ágazatokat, amelyek nem tartják tiszteletben a munkavállalók jogait. Ezen kívül az Unió pénzügyi forrásokat is biztosít arra, hogy a civil szervezetek folyamatosan figyelni tudják a munkavállalói és emberi jogokat Kambodzsában. Ez magában foglalja a szakszervezetek támogatását, hogy azok jobb kapcsolatokat tudjanak kialakítani a másipari szereplőkkel is. Az Unió továbbra is a jelenlegi politikai padhelyzet békés feloldását próbálja elérni, a kormány és az ellenzék közötti valódi párbeszéd révén. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! Nagyon is üdvözöljük azt, hogy az Európai Parlament folyamatosan elkötelezett Laos ügye mellett, és hogy egy sürgősségi állásfoglalást kívánnak elfogadni. Osztjuk az emberi jogi aggályokat, amelyek ebben az állásfoglalásban szerepelnek, és támogatjuk az ajánlásokat is. Különösen az a megmagyarázhatatlan eset, hogy Szombat Szomfone 2012. decemberében eltűnt. Ez egy olyan ügy, ami nagy aggodalmakra ad okot. Az Európai Külügyi Szolgálat rendszeresen felvetette ezt a kérdést a laoszi hatóságoknak, és minden lehetséges szinten, beleértve az elnök urat is. Laos nyitott volt bizonyos mértékű párbeszédre, de a vizsgálatok eddig nem vezettek eredményre. Különféle oldalakról érkeztek felajánlások, de ezeket a hatóságok elutasították. Szeretnénk ismét látni Szomfone urat, és továbbra is szorosan együttműködünk majd a tagállamokkal és az Európai Parlamenttel ennek érdekében. Várjuk, hogy Laos minél hamarabb ratifikálja a nemzetközi egyezményt, amely valamennyi erőszakos körülmények között eltűnt emberről szól. Laosszal eh, intézményesített eh, rendszeres eh, emberi jogi párbeszédet folytatunk, és jelentős donorok is vagyunk az emberi jogi területen. És az elmúlt években látunk konkrét eredményeket, főleg abban, hogy ratifikáltak bizonyos emberi jogi egyezményeket, és elkötelezettek vagyunk amellett, hogy tovább dolgozzunk ugyanezeken az alapokon. Köszönöm. Fin- Köszönöm szépen, Kalasz biztos úr. Az eszmecsere végén hét állásfoglalási indítványt nyújtottak be. Ma délután lesz majd a szavazás az utolsó téma megtárgyalása után. Következő napi rendi pont, közelmúltbeli választások Bangladesben. Először is Kronberg asszonynak adom meg a szót másfél percben. Köszönöm, elnök úr. Közelmúltban Banglades fővárosában a